jelentéssel élnék. Több szakbizottság is a 69.4-es cikk értelmében tárgyalásokban fog kezdeni intézményközi szinten. A GUE, NGL, ALDE, EFTD és EC R a Kulturális Szakbizottság nevében intézményközi tárgyalásokba kíván kezdeni az audiovizuális piac kérdésében. A Kult Szakbizottság döntött, holnap erről fog szavazni. Az INTE, ITRE, IMKO, PES és LIBE szakbizottság pedig intézményközi tárgyalásokba kíván kezdeni. Itt viszont nem lesz szavazás, úgyhogy megkezdődhetnek közvetlenül a tárgyalások.